a szavazásra pedig holnap kerül sor. Rátérünk a következő napi rendi pontunkra, ez pedig a közös vita a 2013. évi mentesítésről. Ez a vita 52 jelentést tartalmaz, illetve 52 jelentésre tér majd ki. Vitor Manuel de Silva Caldeiret üdvözlöm a körünkben, aki az Európai Számvevőszék elnöke. Nem fogom felolvasni az összes jelentés címét, 52 van belőlük, de azt hiszem mindenki ismeri ezeket. Úgyhogy erre nincs is szükség. A vitát, illetve az eszmecserét azzal kezdjük, hogy az egyik jelentéstevőnek adom meg a szót, Kreszle asszony, parancsoljon, négy perce van. Elnök asszony, a lelnök asszony, tisztelt számbevőszéki elnök, tisztelt soros elnökség, szeretettel üdvözöljük Nagyra értékeljük, hogy itt vannak ma. A 2013. évi bizottsági mentesítés megadását támogatom, és azt is kérem, hogy támogassák az én állásfoglalási tervezetemet, illetve a költségvetés ellenőrzési szakbizottság állásfoglalási kezdeményezését. Sok éve már a mentesítési, illetve ö, költségvetési ellenőrzési rendszerben hiányosságok mutatkoznak, erre felhívtam a figyelmet a szövegben, kérem, hogy ne gyengítsék a szöveget, és támogassák azt. Főként azokat kérem, akik a plenáris ülésterem szélén ülnek, és azt állítják, hogy az adófizetők érdekében cselekszenek. Az Európai Bizottság felügyeleti hatáskörét erősítenünk kell. Az Európai Bizottság intenzíven foglalkozik a Brüsszelbe továbbított számadatok elemzésével. Fontos, hogy a regionális politika is kövesse az agrárpolitika jó példáját, hiszen nincs értelme aznak, hogy a hibákat szépítsük. Kérem önt, biztos asszony, és kérem az Európai Bizottságot, hogy az mezőgazdasági főigazgatóság, de a regionális politikai főigazgatóság is megfelelő adatokat kapjon, erről kell gondoskodnunk. Az Európai Szembevőszék már sok éve kéri egyébként az idevágó lépések megtételét. Hogyha az ellensfoglalási indítványt elfogadjuk, akkor az Európai Bizottságnak erősebb pozíciója lesz a tagállamokkal szemben, amikor megfelelőbb ellenőrzéseket kér, ezért kérem még egyszer azt, hogy támogassák az a szöveget. Az SZND frakcióban csalódnom kellett ismét, és a többségük elutasította a módosítók többs- a képviselők nagy része elutasította az eddigi módosítások többségét, ezt kérném holnap is, hiszen ezen módosítók gyengítik a szöveget. Az állásfoglalás, illetve a jelentés jelentősége egyértelműen a megosztott irányításban rejlik. Elfogadhatatlan az, hogy a fejlesztéspolitika területén is csalás történik. A zöldek és az SND egy módosítót nyújtottak be, amely további költségvetési terheket jelentene. A szíriai újszülöttek halálozási arányát meg kell felezni, legalábbis ezt követelték többen, ez egy minimális célkitűzés. Kérem, hogy a kompromisszumos szövegrészt támogassák, és az ECHO továbbra is maradjon meg a szövegben. Én nem akarok állást foglalni ebben a kérdésben, sem az egyik, sem a másik oldalon nem állok, de fontosnak tartom, hogy helyben nyomon kövessük a helyzetet, ami a menekültek sorsát illeti. Ne ideologizáljunk tehát, hanem tényekre támaszkodjunk. Igaz ez az International Management Groupra vonatkozólag és amelyet csak két főigazgatóság ismert el a nemzetközi jogértelmében működő szervezetként. Tévinformációk keringenek itt a parlamentben, Az IMG és a magasrangú bizottsági munkatársak, illetve egykori bizottsági tisztviselők közötti kapcsolatról kérem, hogy ezeket a téves információkat hagyják figyelmen kívül. Ma folytatja első mentesítési eszmecseréjét az új parlament. Önnek szeretnék elsősorban köszönetet mondani szembevőszéké. elnök úr, bizottsági alelnök asszony, és köszönet illeti mindazon, bizottsági szolgálatokat is, amelyek az eljárás során igyekeztek megválaszolni a kérdéseinket. Harmadsorban a KONT titkárságnak is szeretnék köszönetet mondani, és természetesen az árnyékjelentéstevőknek és a frakciók tanácsadóinak is nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, Grászla asszony, a következő felszólalónk. Labajova, jelentéstevő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony alelnök számvevőszéki alelnök. Mielőtt jóvá hagyjuk az Európai Fejlesztési Alapszámláit, elgondolkozhatunk azon is, mit várunk ezek az alapoktól. Az IDF fontosságát ismét felhívták a figyelmet a Lampedusia közeli fejlemények és a tragédia amely heves vitát váltott ki a menekült politika és általában a migrációs politika tekintetében. Tehát, hogy nem eléggé hangsúlyozzuk eznek az adatnak a fontosságát a jövőre nézvést. Lehet, hogy a, a szegénység okait szeretnénk felszámolni, a fenntarthatatlan gazdasági fejlődés, a nem működő államigazgatás, politikai és társadalmi válságok a országok problémáit, azonban önmagában nem tudja megoldani az alap. Bizonyos jelenségeket azonban ellen fel tud lépni, például a menekültek, kétségbe esett menekültek áramlását Európába, ami, ami a discharge kapcsolatos három oka is van annak, miért fontos ez, ez a mentesítési eljárás. Lehet inspirációt meríteni az elmúlt időszakból, és lemondani a tanulságokat is. Vegyük figyelembe a fejlődő országok változó szükségleteit is, várakozásait azokkal szemben harmadsorban, pedig készítsünk el ajánlásokat az IDF jövőbeli működésére vonatkozóan, hosszú távban gondolkozva. A, az eredményesség és áthatóság elvéből kell persze táplálkoznia minden további lépésünknek. A támogatás rendszerében szeretett tapasztalatokban ö, szabadjunk meg bizonyos előítéletekről és sztereotípiákról. Tól. A kockázatok ö, nem feltétlenül érvényesek, és a magas hiba százalékúak a projektek, a monitoring és ellenőrzési rendszerek nem mindig tudták a hibákat orvosolni, és bár hatalmas mennyiségű támogatás került folyosításra, nem volt mindig optimális az eredményesség. Ezért a következő lépések létfontosságúak. Először is értékeljük a közös stratégiai prioritásokat, koncentráljunk az új, az új projektek fontos területeire, vállalkozói barátság, infrastruktúrális fejlesztés, sürgős társadalmi, sürgető társadalmi kihívások kezelése lehetnek ilyenek csökkentenünk kell a, a hibaszázalékot, folyamatos prioritásokat kell koncentrálnunk, pénzügyi eszközökre és projektmenedzsmentre kell koncentrálnunk, amelyek a legjobban eh, hozzák a kitűzött célokat. Az európai és fejlődő országokban nem lehet csak eh, helyi közvetítőkre támaszkodni az európai tapaszt tapasztalatok fényében meg kell találni a kényes egyensúlyt a saját politikai és gazdasági érdekeink és a segítségi szándék között. És kötelező a pénzügyi eszközök eredményességét is figyelemmel kísérni. Az IDF e tehát egyfajta megtérülő befektetés is kell legyen, nem egyfajta ajándék az európai nagybácsitól. A jelentés rámutat, hogy pontos, átlátható stratégiai meghatározási mechanizmusra van szükség a helyi igényekre koncentrálva. A pénzügyi rendszerek, monitoring és ellenőrzési rendszerek mind e célokat kell szolgálják például utolsó sorban az Európai Fejlesztési Alap digitalizált módon. A költségvetési alapon kell működjön, el, szoros elszámolásban Hagy fejezem ki fért a, a köszönetemet a számbevőszének, a bizottságnak és kollégáinak. Köszönöm. Uh, Köszönöm. További uh, raportőr következik, Párnyő úr. Elnök úr, um, uh, számbevőszék uh, elnöke, elnökasszony, ami a parlament um, mentesítését illeti, látjuk, hogy a lehető legjobban lett az Európai Parlamentben felhasználva az európai adófizetők pénze. Köszönöm a zárnyék előadóknak a munkáját, akik segítettek nekünk segítenünk kell az európai, eh, meg, meg kell bizonyítanunk az európai polgároknak, hogy eh, minden szinten, hatékonysági szinten is eh, a parlament képes a megfelelő működésre. Ezeket az erőfeszítéseket folytatni kell, különösen ahol a közpénzügyek még javíthatóak. A jelentésben további erőfeszítéseket kérek olyan területeken, mint például az asszisztensek, a helyi asszisztensek felvétele, mert látjuk, hogy ott 0-tól 43-ig terjed az a tartomány, amelyet felvesznek, vagy akiket felvesznek. Emellett a látogató csoportok kezelése az, ami még olyan, amely új megközelítést igényel, mert a nagy részüket készpénzben fizetik az ilyen költségeknek. Emellett az információs iroda, a videokonferenciák, kell, hogy a videokonferenciákat kell, hogy előnyben részesítsék a drága missziókkal szemben. A paritás szintén fontos. A parlamentben az osztályvezetők 29%-a csak nő, és 30-valahány, 31 nehány százalék a főigazgató. Arányosabban kell ezeket a pozíciókat elosztani. A az Európai Ház között el kell osztani, az Európai Ház költségét el kell osztani az intézmények között, és a parlamenti akreditált asszisztensek statútumát is felül kell, eh, át, át kell gondolni. Örülök annak, hogy eh, a képviselők számára immár tilos családtagot felvenni. Annak is örülünk, hogy a képviselői utazási költségek 6%-kal csökkentek, ami 4 millió eurót jelent. Emellett a fordítási és tolmácsfőigazgatóságok összesen 27 milliós megtakarítását is üdvözöljük. A 2013-as Európa TV megtakarításokat is üdvözöljük. A videók száma 53 ezer, megtekintések száma 53 ezerről több mint 600 ezerre nőtt. Devons aussi, je crois, mettre en avant l'efficacité du... Szeretném a papír nélküli parlament elveit is itt üdvözölni, ami szintén megtakarítás jelent. Ami a holnapi szavazást illeti, azokat a módosítókat támogatom, amelyek eh, további, eh, további eh, átláthatóságot hoznak például a képviselők pénzügyeivel kapcsolatban. Itt vannak EPP-s e módosítók és szocialista módosítók is, és Üdvözlöm azt is, hogy holnap megerősíthetjük a, az összeférhetetlenségi nyilatkozatok ügyét is. Euh, És a LuxDíj eltörlése is szóba kerül. Merci, merci beaucoup. Mulțumesc. Domnul 6 minute. Köszönjük szépen, Csárnecki képviselő, 6 perc. Panie Przewodniczący Parlamentu! Köszönöm szépen elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt számbevőszéki elnök úr. Hat percem van. Ez lesz a valaha tartott leghosszabb beszédem, de van is miről beszélnünk bőven, hiszen értékeljük azt, hogy a fő európai intézmények, illetve az ügynökségek hogyan, hogyan ellenőrzik illetve a fő európai intézmények mennyiben tudják és hogyan ellenőrzik az európai ügynökségek költségvetésének végrehajtását, és ez nagyon fontos az európai polgárok szempontjából. Újra és újra azt látjuk, hogy az Európai Tanács nem hajlandó együttműködni a parlamenttel ezen a téren. Szerintem a tanácsnak részt kell vennie az éves mentesítési eljárásban, más intézményekhez hasonló, mindenkit egyformán kell kezelnünk, nem úgy, mint Orwell állatfarmja esetében, ahol mindenki egyenlő, de vannak, akik egyenlőbbek. Hogyha ezt az európai intézményekre vetítjük, akkor úgy tűnik a tanács egyenlőbbnek tekinti magát a többieknél. Ez nem mehet így tovább. Az Európai Tanács élén eddig belga elnök állt, most egy lengyel elnökünk van, de továbbra sem változik semmi. A német főtitkár távozik, egy dán főtitkár fog a helyébe lépni, meglátjuk majd, mi történik, változik-e valami, de úgy tűnik, hogy nem lesz változás. A kérdéseinkre nem kaptunk választ, számos dokumentumot sem kaptunk meg például a tanács épületeire vonatkozólag. Aztán, ami az Európai Bíróságot illeti, túl hosszúak az eljárások, több szinergiára van szükség, és igazi földrajzi kiegyensúlyozottságra is szükség lenni, lenne, ugyanis a 2004 után csatlakozott tagállamok másodrangú tagállamnak számítanak, de nem csak az európai ö, bíróság esetében van ez így, hanem a külügyi szolgálat esetében is az új tagállamokat, mint például amilyen Lengyelország is nem szabad alsóbrendű tagállamként kezelni. Kevesebb, kisebb a képviseletünk, és a tisztviselőink alacsonyabb rangon vannak, mint a régi tagállamoké. Az Európai Bíróságnak, illetve az Európai Szembevőszéknek az ellenőrzések minőségén kell javítani, a nagyobb rugalmasságra van szükség, és a speciális jelentések készítésének időtartamát csökkenteni kell. Ami a külügyi szolgálatot illeti, számos magasrangú posztot kellene felülvizsgálni, Azt szeretnénk továbbá, hogy a döntéshozatali folyamat egyszerűsödjön, és nem világos az sem, hogy az úgynevezett külön megbízottak milyen konkrét hatáskörrel rendelkeznek. Itt is újra azt kell elmondanom, hogy földrajzi egyensúlyozottságra van szükség, meg kell nyitni a magasabb rangú posztokat az újabb tagállamok számára is. Ami a 32 ügynökséget illeti, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet esetében ugyanazokat a problémákat látjuk, mint tavaly, és úgy látom, a, az esélyegyenlőség területén nem változott semmi. A szemvevőszék úgy értékelte, hogy nem megfelelő minőségű dokumentumokat kapott. Az Innovációs és Technológiai Intézet esetében nem működnek jól az ex ante ellenőrzések, ezt világosan ki kell mondanunk. Ennek következményeképpen pedig az EIT-nek el kellett állnia néhány korábbi megállapodásától, és bizonyos költségeket, illetve összegeket vissza kell majd fizetni. A közös vállalkozások, az XL például ide tartozik, az Artemis és az Enyek, Olyan közös vállalkozásokról van szó, amelyeket összevontak tavaly. Az ellenőrzések a belső és külső auditokkal van gond, illetőleg a költségvetés végrehajtásával. Adódtak problémák. Aztán, ami az IMI-t illeti, sorban a második évben tapasztalunk problémákat, hiszen több mint kétszázalékos os a arány. Remélem, hogy ez a mentesítési eljárás egyfajta jelzés lesz az adófizetők irányába. Köszönöm. Köszönöm, négy percet kap Víztiszen képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a szembevőszék munkáját is, meg azt is, hogy 52 jelentéssel itt túlóráznak. Nagyon sok munka van ebben a, a, a mi frakciónk részéről is. Szeretném megköszönni a jelentéstevőknek, az összes árnyékelőadónak a munkát, különösen az Európai Bizottság költségvetését vizsgáltuk, és azt hiszem objektív ebbé tudtuk tenni a munkamódszert is ezzel kapcsolatosan a szakbizottságban, és reméljük, hogy ez az egész plenáris aki terjed majd az új munkamódszer, és tükröződik a holnapi szavazás során is. A megvizsgált területek kifejtett munkáért szeretném megköszönni minden munkatársamnak az erőfeszítéseket. Szerintem nagyon sok nézetet sikerült bele hagynunk és kompromisszumba ötvezni. Ez reméljük segíti majd a, a holnapi szavazásra a munkát is. Úgyhogy megállnak majd. Tehát általános értelemben is fontos, hogy üzenetet fogalmazzunk meg. A jelen, jelentős tevőm is szeretném megköszönni az együttműködést. A Cézárral kapcsolatos jelentésben nem sok vita adódott. Egyetértek a frakcióval, meg kell adni a mentesítést ezzel kapcsolatban, ami az ITER jelentést illeti. Most itt jó lett volna, hogyha a tárgyalások folyamata jobb és zökkenőmentesebben alakult volna, ám az ALDE frakció végül is elfogadta az álláspontomat, és remélem, hogy a néppárt a garanciákat és a magyarázatokat elővizsgálja az iterrel kapcsolatban. Hadd tegyem hozzá azt is megjegyzésképpen, hogy csak esetben a parlamentben átpolitizáljuk a mentesítési eltárjást, holott itt egy költségvetés technikai eljárás sok esetben igaz ez az iterre is, ahol nincs elég konzisztencia sok esetben, politikai ízlés alapján döntenek sokan. Ám a Költségvetési Rendőrségi Bizottságnak az a feladata, hogy azt biztosítja, hogy az adófizetők pénzét jól költik el, a szabályoknak megfelelően. És persze a költségvetés elosztásáról, a költségvetés tervezéséről kell vitáznunk, nem utána a mentesítési eljárásban, vagy az ellenőrzés során. Nem akkor kell az embernek a saját politikai érdekeit és projektjeit megvédeni. Egészében szerintem azért sikerült egy észszerű keretek között tartani a munkafolyamatot, Sajnos még mindig az a helyzet viszont, hogy az Európai Bizottság a kétszázalékos anyagi hiba határ küszöbb fölött van. E tény fényében én és a konzervatív frakció sem tudja megszavazni a bizottság mentesítését, ám reméljük, hogy e, az egész jelentés észszerűségét ezt nem kérdőlezi meg a kompromisszumok érdekében tovább fogunk dolgozni. Ma pe domnul ministru Reyes a cuvântul. Köszönöm. Most pedig tanács. Reyes úr. Köszönöm. Eh, elnök úr, Georgieva eh, asszony, eh, elnök úr, számbevőszék elnöke, hölgyeim és uraim, február 23-án Eh, adtam át eh, a Parlamenti Ellenőrzési Bizottságnak a 2013-as mentesítésről szóló eh, információkat, és a bizottság mentesítése erről a szavazás holnap lesz. Remélem, hogy ugyanolyan eredménnyel, mint a bizottságban, a szakbizottságban az megtörtént. Önöknek tudniuk kell, hogy az Európai Tanácsban egyhangú vélemény van erről a témáról. Ami a, az EU pénzügyeinek kezelését illeti egy sor fenntartást megfogalmaztak, és a tanácsot is érte kritika. A tanács, tanácsot zavarja a kifizetések egy részének magas hiba aránya, amely eléri a 4,7%-ot, ami azt jelenti, hogy a lényeges hiba arány az adminisztrációs fejezet kivételével mindenütt meg lett, túl lett haladva az ellenőrzési rendszerek csak részben eh, tudják biztosítani a kifizetések szabályszerűségét. A tagállamok eh, találgállamok hatóságai rendelkeztek információval, ami alapján lehetett volna javítani a hibákat. A tanács úgy gondolja, hogy eh, a számbevőszék által becsült lényeges hibaarány az felveti a az erőforrások elpazarlásának lehetőségét és veszélyét. Éppen ezért felszólítjuk a tagállamokat, hogy a számbevőszék ajánlásait fogadják meg. A korábbi ajánlásokat úgy tűnik, hogy sikerült megfogadni. Reméljük, hogy a hatékony felhasználása a közpénzeknek továbbra is egy fontos célunk lesz. Nem csak a közvélemény várja ezt el, e, igazándiból a jogszabály is kötelez bennünket arra, hogy jogszerűen költsük el az adófizetők pénzét. Minden a pénz kezelésében résztvevő fél, ideértem a tagállamokat is, eh, kell, hogy vállalja a felelősség rá részét. A tanács is eh, arra szeretné rábírni a tagállamokat, hogy az ellenőrzési és eh, irányítási rendszereket javítsák. A az EU pénzügyi érdekeinek teljes körű védelme érdekében fontos, hogy a korrekciós intézkedéseket időben meghozzák. Végezetül a költségvetés eh, igazgatási kérdéseiről is eh, szólnék néhány szót. Ebben eh, a témában azt úgy véli a tanács, hogy az éves kifizetési kötelezettségekről és azok szükségleteiről megfelelő időben, akár a rövidtávú, akár a hosszú távú kötelezettségek vonatkozásában is kellő információval kell rendelkeznünk. Most kezdtünk bele az új többéves időszakba költségvetés költségvetési időszakban, az új programozási időszakban a tanácsnak, a bizottságnak és a parlamentnek is oda kell figyelnie arra, hogy a jogi keret megfelelő eredményekhez vezessen. Ez elvezethet oda, hogy minőségi felhasználásra kerülnek az Európai Unió forrásai. A mi ajánlásainkban azt szeretnénk a bizottságtól kérni, hogy az elérendő célokat kellő időben fogalmazza meg, hogy azt fel tudjuk használni majd a következő több éves költségvetési időszak tervezésekor. A tanács kész arra, hogy párbeszédbe bocsátkozzon arról, hogy hogyan lehet az EU költségvetését jobban végrehajtani. Köszönöm a figyelmet, hölgyeim és uraim. komisár Georgieva. Köszönöm, most pedig Georgieva biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt jelentéstevők, Rice elnök úr, illetve miniszter úr Caldeira, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. Az Európai Unió szempontjából egy nagyon fontos eljárás, a mentesítési eljárás révén vagyunk itt. Novemberben indult el az eljárás a szembevőszéki jelentésen, és azóta jelentős egyeztetésekre került sor, illetve eszmecserékre. A bizottság részéről szeretném elmondani, világosá tenni, hogy mi a mentesítést nagyon fontosnak tartjuk, nagyon komolyan vesszük, mind az ellenőrzési rendszerek kialakításában, mind a parlamenttel történő kommunikáció során, akkor, amikor például a parlament kérdéseket intéz hozzánk, a politikai szintéren is ezt nagyon fontosnak tartjuk, amikor is a biztosi kollégium védi kollégáimmal, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottsággal egyeztetünk, és technikai szinten is nagyon fontos kérdésként kezeljük ezt. A tanácsi szavazást és a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottsági szavazást egyfajta ösztönzőként tekintjük, biztatásként éljük meg a 2013-as mentesítésre vonatkozólag a bizottság esetében. Köszönöm szépen, és remélem, hogy a holnapi szavazás során a plenárison ez megerősítésre kerül. A bizottság szempontjából a költségvetés végrehajtása több építőelemre támaszkodik, a kontrollrendszerek kialakítása, a projektek kiválasztása, a a tenderek kiírása, a szerződések aláírása és a, az összegek átutalása. Ez egy több éves eljárásnak a részét képezik ezek a lépések, és holnap nem zárulnak le, még akkor is, hogy a 2013-as év számlái lezárulnának holnap, a holnapi nappal. Gressle jelentése és a számbevőszék jelentése egy nagyon árnyalt képet vázolt fel. Vannak pozitív elemek, az Európai Unió számláit sorban már hetedik éve sikerült megfelelően lezárni, materiális hibára nem került sor, és még a korábbi évek során növekedett a hibaarány, addig 2013-ban 4,7%-os hibaarányjal megáll ez a tendencia. De nem erre figyelünk oda elsősorban, a legfontosabb kérdés számunkra az, hogy hol kell többet tennünk, és hol kell ö, jobb minőségű fellépést eszközölnünk. Többet kell tennünk a, például a közös irányítás alá tartozó területeken, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén, ezt elmondták a jelentéstevők, továbbá Gondoskodnunk kell arról, hogy a tagállami hatóságok mielőbb felfedjék a hibákat, és ezeket mielőbb orvosolni lehessen, és ne következzen be az, hogy meg kell szakítanunk a kifizetéseket. Mi az Európai Bizottság részéről elsősorban azt tekintjük célunknak, hogy a költségvetést eh, megvédjük a csalásokkal szemben. Beszéltünk ma Makebei asszony jelentéséről, amely az Európai Ügyészség létrehozásáról szól, ez egy olyan rendszer részét képezné ennek az ügyészségnek a létrehozása, amelynek a célja, hogy a csalást megakadályozza, illetve hogy elrettentsen attól, hogy valaki visszaélést kövessen el a költségvetésünkkel. De persze az adófizetők pénzének védelme érdekében hozott szabályok is nagyon fontosak itt. A Juncker bizottságban mi négy fő pontra összpontosítunk, először is egyszerűsítsük le a szabályokat tegyük azokat érthetőbbé, könnyebben kell al- tudni alkalmazni őket, és lehetővé kell tenni, hogy a az egyszerűbb szabályok révén kevesebb hibára kerüljön sor. Mi a bizottságban ennyi is úgy gondoljuk, hogy az egyszerűbb szabályok kevesebb hibával járnak. Mi egy egyszerűsítési eredménytáblát készítettünk az idén, hogy megmutassuk, hogy mit sikerült már elérni, és mi az, amire még szükség lesz a továbbiakban. Az egyszerűsítés a második cél szempontjából is fontos, az irányítás és kontrollrendszerek költséghatékonyságának növelése ez a második cél. A teljes költségek 2,7%-át költjük az ellenőrzésekre. Persze azt szeretnénk, ha az ellenőrzések hatékonyak lennének, de azon is, arról is gondoskodnunk kell, hogy a lehető legjobb módon használjuk fel az adófizetők pénzét. Éppen ezért a harmadik cél az, hogy az információk megbízhatóságát növeljük tovább a jövőben, főként a tagállamoktól begyűjtött információkra igaz ez, Ezáltal kívánjuk biztosítani, hogy a legfontosabb számbevőszégi ajánlást végrehajtjuk, ez pedig az egységes auditálási lánc. Ne, ne végezzünk szöri ellenőrzést, hogyha egy is elegendő. Ehhez azonban megbízható információ szükség. A nemzeti információk fontosak, e szempontból remélem, hogy a jövőben több információt szolgáltatnak a tagállamok. Végül, de nem utolsó sorban, szem előtt kell tartani, hogy a programjaink több évesek, és a korrektív kapacitást növelni kell. Az elmúlt év sor, évek során a pénzügyi korrekciók az összes kivizetések 2,2%-át tették ki. 2013-ban 265 új meg, kifizetési megszakításra került sor, kb. 5 milliárd euró értékben. Most az új pénzügyi időszak kezdetén vagyunk, az új többéves pénzügyi tervezési időszak kezdetén. Elhangzott a miniszter úr részéről, hogy a szabályok megfeleltetésére, megfelel, szabályoknak való megfelelésre oda kell figyelnünk, de arra is, hogy megfelelően költsük el az adófizetők pénzét. Ezért az, hogy hogyan tudjunk a költségvetést lehető leghatékonyabban használni, a makrogazdasági kondicionalitás és más egyebek mind-mind építőelemek, amelyekkel azt tudjuk biztosítani, hogy a költségvetésből a lehető legnagyobb hozzáadott értéket teremtsük a polgáraink számára. Várom az együttműködést az intézmény közé intergruppal is, amely a teljesítmény alapú költségvetés költségvetés ellenőrzésre kíván kitérni. Úgy gondolom az intézményekkel való együttműködés a parlamenttel, a szemvevőszékkel, a tanácssal mindenképpen első, ö, elsődleges jelentőségű, hiszen így tudjuk a polgárok érdekeit a leginkább szolgálni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig megadom a szót Szilva Kaldeirának a számbevőszék részéről. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, miniszter úr, Georgieva, biztos asszony. Szeretném megköszönni a parlamentnek a lehetőséget, hogy ilyen szót mondhatok ebből az alkalomból a számvőszek nevében, amikor egy nagyon fontos közvitát indítottunk a 2013-as év mentesítése tárgyában. Szeretnék gratulálni is az előadók mindegyikének munkájukhoz, és különösen a Költségvetési Elnösi Bizottságnak szeretném gratulálni, szeretnék gratulálni. Nagy megtiszteltetés számunkra, akik a számvevőszekben dolgozunk, hogy ilyen, ilyen kimerítő mértékben támaszkodnak a mi munkánkra és annak eredményeire. Az utolsó költségvetési időszak utolsó évében, 2013-ban, a követ, az előző évek működése működésen ment tovább. A költségvetési, az Európai Uniós intézmények költségvetése megbízhatónak bizonyult, a Igeri Vasszony is rámutatott. Ám túl sok kifizetés, bár helyesen került rögzítésre és elszámolásra, mégsem kellett volna ezeket folyósítani, mert nem feleltek meg a kifizetési feltételeknek. Ezen a területen van javítani való, és az Európai Unió számon kérhetőségi láncán haladva az első szinten a felelős döntéshozók kell a költséghatékonyságot szem előtt tartsák a döntéseikben. Van tehát itt többet lehetne tenni a tagállami hatóságok részéről is, melyek ezen elsődleges menedzsment és ellenőrzési feladatokért felelősek, annál is inkább, mert az őszintjükön van információ, mely alapján a kifizetések szabály megfelelőségét ellenőrizni lehetne. Az Európai Bizottság is javíthatná az Európai Unió szintű jelentéstételi tevékenységet, a hibabecslésekről, a pénzügyi korrekciókról. Ez a két terület, ahol lehetne javítani. De hogy korábban is hangsúlyoztuk, arra van égetően szükség, hogy az elért eredményekről született információ megfelelően terjeszthető legyen. Ez az európai költségvetési rendszer egy régóta érzékelhető problémája több figyelmet kell szentelnünk az Európai Uniós költségvetési pénzekből elért eredmények ismertetésére. Ez a fő üzenet. Voltak éppen az egyetlen igazi nagysű üzenet, amelyet a mi jelentésükből kiemelve szeretnék önöknek megfogalmazni. Azért olyan fontos ez, mert egy új pénzügyi keretidőszak indul, ahol új rendszerek, 2014-től 20-ig új rendszerek indulnak be, új lehetőséget teremt ez arra, hogy helyre tegyük ezeket a dolgokat, kezdetektől fogva erősítsük az Európai Uniós intézmények számon kérhetőségi láncolatát, és ennek fényében kell különösen üdvözölnünk az Európai Bizottság által már nyilvánosságra hozott terveket, szerint a teljesítményű kultúrát szeretnék erősíteni a pénzügyi igazgatás terén. Ezt a fajta kultúrát a pénzügyi vezetés minden szintjén való igazi kötelezettségvállalás kell, hogy megalapozza az eredményorientáltság, világos célok persze, szükségesek persze, és megfelelő ösztönzők egy célok elérésére. És végül, elnök úr, azt is látjuk, hogy ez a ház megszívlelte a mentesítés jelentében szereplő ajánlásainkat és figyelmeztetéseinket, egy sor témában, például a megfelelő átláthatósági és számonkérhetőségi rendszerek pénzügyi eszközökre vonatkozó alkalmazására, például a befektetések, beruházások tekintetében, mert hogy a friss, a Juncker tervről alkotott friss véleményünkben is megjelenítettük ezt. Tisztelt képviselők, nem engedhetem meg az Európai Unió hogy csak mellékesen gondolkozzunk az elért eredményekről. Ezek kell, hogy a homlokterében álljanak munkánknak. A szembevőszék készen arra, hogy a parlamenttel szorosan működjön. annak érdekében, hogy a pénzügyi, pénzügyi, európai pénzügyi alapok a lehető legjobban kerüljenek befektetésre az európai állampolgárok legjobb érdekeinek megfelelően. Köszönöm szépen, Caldera úr, most pedig a különböző szakbizottságok eh, szószólóinak adjuk meg eh, a szót. Eh, a legtöbbjük egy percet tud csak kapni, és kérem, hogy tartsák is be a rendelkezésükre álló időt. A külügybizottság részéről jártam, aki asszony kezd. puolesta. Köszönöm szépen. Az AFED szakbizottság szószólója vagyok. Két dolgot szeretnék kiemelni. Először is a költséghatékonyságról szeretnék beszélni, és azon intézkedésekről, amelyekkel az EU-s források és a tagállami források kapcsán megtakarításokat tudunk elérni, az biztosítva ezáltal, hogy megfelelő értéket tudjunk teremteni a pénz elköltésével. Tehát költséghatékonyan kell cselekednünk, és pénzeket kell megtakarítanunk. A tanácsadói szolgáltatásokat külső szereplőktől kell megvásárolnunk, mert az intézményeken belül nincsenek ilyen szolgáltatások, nem elérhetőek. Aztán, ami a külügyi szolgálatot illeti, itt gondok vannak. Tudjuk, hogy kezdetektől fogva problémát okozott, hogy az úgynevezett nagy, illetve régi tagállamok részéről több tisztviselőt alkalmaztak a lakosság egészére számítva, illetve vetítve, és tudjuk, hogy a nők számaránya is viszonylag alacsony. Miközben azt ígérték nekünk, hogy ezt korrigálni fogják, de ez egyelőre még nem történt meg megfelelő mértékben. Elnök. A DEVE részéről Neuser képviselő, köszönöm szépen, tisztelt ö, alelnök asszony, tisztelt soros elnökség, fejlesztési politikával foglalkozó képviselőként ö, kértem szót a Tindufi, ö, al, illetve algériai ö, menekültábor ügyében szeretem volna felszólalni. Attól tartok, hogyha a jelentést olvassuk, akkor várhatóan jelentősen csökkenni fog a Tindufi menekültábornak folyosított humanitárius segély. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság 2003-as eseményekre hivatkozik, amely az, a velük kapcsolatos problémát 2007-ben sikerült megoldani. Most évről évre ellenőrizzük, hogy által foganatosított lépések megfelelőek-e. A Tindufi segély kedvezményezettek száma ismert, ezt a tudományos szolgálat ismét megerősítette. Tartok tőle, hogy az Algéria és Marokkó közötti vita azt eredményezi, hogy a tindufi menekülteknek nyújtott humanitárius segítségnyújtás háttérbe szorul, ezért kérem, hogy holnap támogassák a 27-es módosítást. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig bőge képviselő kapja meg, meg a Kereskedelmi Bizottság nevében a szót. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Szakbizottságom pozitívan kell megállapítsa, hogy a 2013-as hibakvóta csökkent, ugyanakkor meg kell állapítsuk, hogy 29%-a a külkapcsolaton a külügyi segítségnyújtásnak hiba által érintett, különösen az eljárásbeli zavarok és teljesítési hibák miatt. Fontos, hogy a számbevőszék javaslatai, különösen a preferenciális kereskedelmi megállapodások tekintetében a bizottság vezetőket figyel komolyan, nincs megfelelő gazdasági hatástanulmány a bizottság részéről, tehát a számbevőszék ex ante és ex post értékelési ajánlásai, például a vám kezelés, vám ellenőrzések tekintetében javítandóak, a bizottság itt kell vállalja a felelősségét, és az is, hogy a KK, az összes KKV támogatási tevékenységet ellenőrizni kell, jobban együttműködve a különféle szereplőkkel, annak érdekében, hogy megbízható szilárd költségvetés jön létre, és kerüljön végrehajtásra. Köszönöm! Markus Ferber kapja meg a szót az ECO nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Az ECON különösen a három felügyelet, tehát a bankfelügyelet, az értékpapírfelügyelet és a biztosítás felügyelet tekintetében foglalkozott ezzel a jelentéssel. Sürgető volt ezt a, ezt a struktúrát felállítani, illetve biztosítani azt, hogy egysége, szabályrendszer és szabály végrehajtás valósuljon meg az Európai mert hogy a fragmentált európai pénzügyi piacot egységesíteni kellett. Ugyanakkor azt is, azt bírálnunk kell már most is, hogy mind a három felügyeleti szerv az irány elv határain túlmutató tevékenységeket folytattak, ezért kérjük, hogy ez a három felügyeleti hatóság tartsa magát ahhoz, amire őket a jogalkotó, az az Európai Parlament és a miniszterek tanácsa megbízta őket. Tehát ez mindenki érdeke, hogy és örülnénk annak, hogyha ezeket, az ECON ezeket meglátásait holnap a plenárison is támogatnák a szavazás során. Köszönöm szépen. Doamna Harkin, din partea Comisiei pentru Ocuparea Forței. Most pedig a Foglalkoztatási Bizottság részéről a Harkin asszony egy perc. Köszönöm, eh, meg szeretném köszönni Csárnecki úrnak eh, azt, hogy eh, a javaslataim nagy részét figyelembe vette azokkal a négy, azzal a négy ügynökséggel kapcsolatban, amelyekkel mi foglalkozunk, a CEDEFOP, az Eurofob, az euróosa ügynökségekkel. Itt az összeférhetetlenség kezelésével voltak problémák, és a korábbi ajánlásainkat eh, pedig vagy végrehajtották, vagy eh, folyamatban van a végrehajtásuk. Javulást értek el abban is, hogy a decentralizált ügynökségek hogyan működjenek, egyfajta, eh, egyfajta teljesítménykultúra kialakítása a cél. A számvevőszék jelentése a foglalkoztatási területeken 3,2%-ról 3,1%-ra történő csökkenést mutatott ki a mi területeinken. Eh, ez ugyan kicsi csökkenés, eh, és csak az remélem, hogy tudjuk, hogy folytatódik. Via úr következik egy perc, eh, Környezetvédelmi Bizottság. Grazie Presidente. In qualità di relatore delle... Köszönöm, elnök úr a Környezetvédelmi Bizottság nevében és részéről. Röviden szólnék arról az öt ügynökségről, amely alánk tartozik, amelyek alánk tartoznak. Ami a költségvetés végrehajtását illeti, és a pénzek, az erőforrások helyes felhasználását illeti, összességében pozitív, konkrétan pedig rá szeretnénk mutatni arra, hogy a Környezetvédelmi Ügynökség preventív eh, módon lép fel az összeférhetetlenségek elkerüléséért. Az EFSA-ban szintén történtek előrelépések az összeférhetetlenség eh, kérdésében, illetve az átláthatóság növelése eh, érdekében. Ami a CDC-t illeti, azt látjuk, hogy ez az ügynökség, ez a központ szintén eh, tett javító lépéseket reagálva a számvevőszék korábbi kér, kéréseire. A közlekedési bizottság részéről Pirinszki úr következik. Hölgyeim és uraim, a közlekedési bizottság üdvözli a e, közlekedési és mobilitási témában a magas végrehajtási arányt. A programok nagy részének a hiba aránya 2% alatt van. Ugyanakkor aggodalommal tölt el bennünket, hogy 2% fölötti a hiba arány a e, kutatások területén, illetve a közbeszerzések továbbra is gondot okoznak. Az átláthatóság érdekében úgy érezzük, hogy a bizottságnak eh, eh, listát kéne eh, kiadnia évente, összeggel ellátva az összes közlekedési projektről. Emellett az együttműködést és a szinergiákat kellene bátorítania, annak érdekében, hogy elkerüljük a projektek megkettőzését, illetve jobban kerüljenek felhasználásra a pénzek. Tisztelt elnök úr, sajnálatos módon el kell, hogy mondjam azt is, hogy nagyon kritikus szövegek is vannak a mentesítési szövegek között. A, az egyes értékelések elfogultak, és ebben az értelemben felhasználhatóak az euroszkeptikusok céljából. Például Bulgáriát is több kritika éri, és azok az adatok, amelyeket használnak, azt mutatja, hogy gyakorlatilag csak hiba valósul meg a pénzek felhasználásában Bulgáriában, miközben elhallgatják szándékosan azokat az eredményeket, amelyek javulást mutatnak. Az lenne a jó, hogyha az európai polgárok kiegyensúlyozottabb képet kapnának a szocialisták és demokraták nem úgy, mint Gressle asszony, bár nem vagyok teljesen elégedetlen velük. Köszönöm. Most pedig a Regi Szakbizottság részéről Mihajlova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizottsági elnök asszony. Számövőszéki elnök úr. Mari, azért részt vettem a mentesítési vitában, mint a regionális szakbizottság elnöke, és jelentéstevője a vonatkozó eljárásnak. Szeretnék gratulálni Gressle asszonynak, az nagyon pontos és részletes fókuszát jelentésért, amelyet megírt. Szeretnék rámutatni arra is, hogy nagyon örülök annak, hogy a Regészek Bizottság egyes javaslatai megjelentek a jelentésben. Számunkra kulcsfontosságú, hogy olyan kultúra gyökeresedjen meg, amely a, a teljesítményre, az eredményekre alapul a hatékonyság és a kohéziós politika hatásaira koncentrál. Fontos ez, is az Európai Bizottságnak is szeretném megköszönni az önnek szentelt figyelmet. Arra is a figyelmet, hogy a kifizetések megszakítása negatív következményekkel járhat. Köszönöm, most a az Agrárszakbizottság nevében járul kap meg a szót. Köszönöm, elnök úr, az Agrárszakbizottság az állásfoglalásban először vett részt a mentesítési eljárásban, és ezt nem a szembevőszék nem lehet szem előtt veszteni ezt, konkrét hatáson a politikai munkánkra. Az egységes rendszerre van szükség a számvőség és a bizottság hiba százalék mérési rendszerében, mert a hosszártanok különböznek, nem lehet összevetni az eredményeket, és ez politikai zavarhoz vezethet. Másodszorban nyugtalanító az a hiba százaléka, amelyet a közös agrárpolitika végrehajtásában találnak. Ez a túlbörgetett politika negatív hatásait mutatja. A egyes hibákat maguk a, vég, a, a, a kedvenézetek ejtenek, másokat ez maga a rendszer kelt hibákat, és a tagállamok is kell, hogy foglalkoznak a kérdések 2013-ban igen sok esetben korrigálni volt szükséges a hiba százalékot a bizottság részéről. Kadek, un minut. Köszönöm szépen, Kadek úr, egy perc. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je voudrais... Biztos asszony, elnök úr, a Vigói ügynökség nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy a közös halászati politika megvalósuljon, különösen a például ma délelőtt is elfogadott jogszabály érvényesítésében felülvizsgálati szerepük van, koordinációt is ők biztosítják, illetve a tagállamokban az ellenőrzést. Én örülök annak, hogy a számvevőszék az éves elszámolását ennek az ügynökségnek rendben találta. Emellett a végrehajtási arányokhoz is gratulálok, 98 75%-os volt a kötelezettségvállalási és 94%-os a kifizetési szám. Ezért is javasolja azt a halászási bizottság, hogy mentesítésben részesítsük a halászati ügynökséget. Köszönöm. Pentru Comisia pentru kultúra. Köszönöm. Köszönöm. Bocsánat. Most pedig Maura Branderán úr következik a Kulturális Bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr. Az Erasmus Plus és a Kreatív Európa végrehajtási rátája gyakorlatilag százszázalékos, miközben más programoknál azt láttuk, hogy eh, még további figyelmet kell fordítani arra, hogy milyen módon valósul meg az a célunk, hogy a kultúrához hozzáférjenek a polgárok. Az Euróbarométer különjelentése is eh, mutatja, hogy eh, a kultúrához való hozzáférés területén, illetve az örökség védelme területén eh, milyen jól hasznosulnak a pénzek, eh, az európai kultúrát és az ide vonatkozó európai alapokat, tehát meg kell védenünk a jövőben is. Merci, monsieur le président. Liber részéről Guillaume asszony, mint minden évben eh, kilenc ügynökségnek a számait ellenőrizte Nagyon fontos politikai jelentősége van ezeknek az elszámolásoknak a jogbiztonság, biztonság, állampolgárság területén. Eh, a, az Európai Unió eh, hírnevét érintheti eh, negatívan, hogyha rosszul mennek itt a dolgok. Ezért fontos, hogy a programok megfelelően megvalósuljanak. Ezek érzékeny területek ugyanis ami a különböző ügynökségeket illeti, eh, összességében pozitív a kép, és eh, figyelembe vették a tavalyi kritikákat is. Eh, továbbra is kell azonban bátorítani az ügynökségeket arra, hogy az átláthatóságot, a költségvetési tervezést, illetve az optimális költségvetési felhasználást javítsák. Pentru Comisia... Köszönöm szépen. Most Köszönöm. Perez, azt mondom, meg az Ornai Jogi Bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, az esélyegyenlőség alapvető elve az Európai Uniónak. Én értelemben prioritást kell elvezem minden szakpolitikában, ez az elv. És a költségvetési végrehajtásban is igaz ez. Szakbizottságunkban régóta kérjük azt, hogy szülessenek hatástanulmányok az egyes európai projektek esélyegyenlőségi kihatásait vizsgálva. A jelenlegi programokban kohéziós alap által támogatott, meg az ESZ által támogatott programokban is nagyon fontos, hogy ezzel témában érintett szervezetek is támogatást kapjanak, és kifejtessék az esélyegyenlőségi munkájukat. Az esélyegyenlőségi intézet példásan hatotta végre költségvetését, ez nagyon fontos és nagyon jó hír. Köszönöm szépen. Most a frakciók nevében kapnak szót a hozzászólók. Piper úr az első másfél percben a néppárt részéről. Kicsit helyét cseréltem, Köszönöm szépen Kereszle asszonynak ez nagyon értékes jelentés, amely megfelelő pontokat mutatja föl Én, mint korábbi jelentéstevő, különösen örülök annak, hogy az Európai Bizottság most a strukturális alapok ellenőrzésétben több felelősséget vett át a tagállamoktól. Franciaország mezőgazdaság visszafizetések címszóval láthatunk itt változásokat. A, a bizottság világosan rá kell utasson a tagállamba szeret adatokra, és intenzívebben kell foglalkozni azokkal az államokkal, amelyekkel gond van, ám nem minden országot kell túl terheljen szigorúbb szabályokkal. Pozitív ügyek vannak a épületmenedzsmentben és a megtakarításokban, az Európai Parlamentben átláthatóságra van szükség, a személyzeti költségekben és kiadásokban vannak követelések, és jobban kell értékelni a projekteket. A LuxDíj és a Történelemháza tekintetében a finanszírozás e, e, hatékonyságát kell újra gondolnunk, mert a polgárok ezt várják tőlünk, ez a politikai feladatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ayala Sender asszony két a következő. Gracias, presidente. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Caldeira úrnak a az immár több éve tartó együttműködést. Ő nagy szerepet játszik abban, hogy garantáljuk, hogy az Európai Unió költségvetése a lehető legmegfelelőbb formában kerüljön végrehajtásra. Nem feltétlenül értünk mindig egyet az intézményeink szerepében, a mentesítés folyamán, eh, de a tanács eh, eh, szerep, képviselőit is üdvözlöm itt, és remélem, hogy sikerül közelebb kerülni az álláspontjainknak. Üdvözlöm Georgieve asszonynak az erőteljes fellépését és megfelelő kötelezettség vállalását a költségvetés szakszerű végrehajtása iránt. Barozó akkori elnök már nincs hivatalában, ezért a költségvetésért még ő volt a felelős. Meg kell vizsgálnunk azokat a rendszereket, amelyek javításra szorulnak, mert bizonyos változásokra, reformokra szükség van, ezért is kellett, volt szükség arra, hogy egy rigorózus megközelítést alkalmazzunk, és ne csak bűnbakokat keressünk az esetleges hibákért, gondolok itt a Tindufi, Tindufi menekült táborra, nem szeretném, hogyha annak a tábornak a lakói lennének a kárvallottjai a hiba, a felelősök keresésének a, láttuk, hogy a hiba arány az 2% fölötti a költségvetés jelentős részét illetően, ez nyilvánvalóan nem elfogadható számunkra, itt segíthet az OLAF megfelelő eh, a felhasználása is. Eh. Örmel úr a következő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Az EU költségvetés a szembevőszék megalapítása szerint egészében szabályszerűen került végrehajtásra. Ezért köszönet minden európai intézménynek, ám különösen a számbevőszéknek a vizsgálatáért. Számunkra a kulcsfontosságú a rendszerűség mellett az, hogy az európai költségvetés csak a szükséges feladatokra kerüljön végrehajtásra, és gazdaságosan kerüljön végrehajtásra. Ez a szubszidiatást követeli meg, ám nem mindig ez a helyén való. Egyre inkább érzékelhetőek olyan feladatok az Európai Unióban, amelyeket a tagállamok is el tudnának végezni, például több mint 40 ügynökség működik. Felteszi, felteti ez a kérdés, vajon mindenképpen az EU kell elvégezze ezeket? Lehet, hogy feltétlenül szükséges gazdasági szempontból a bizottság mellett ennyi ügynökséget fenntartani. Például az esélyegyenlőségi ügynökség tekintetében felmerül a kérdés, hogy valóban szükség van-e erre. Szerintünk nincs. Köszönöm. Domnul uh, Köszönöm. Teurer képviselő két percben a következő szóló. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony, tisztelt képviselőtársak, először is az Alde nevében szeretném megköszönni a szembevőszék munkáját. Számunkra döntő fontosságúak önök az eszközök végrehajtásában elkövetett hibák feltárásában és az okok megvizsgálásában is. Egészében azt kell mondanunk, hogy az ALDE frakció központi követelései a múltban az volt, hogy jobb költségvetési ellenőrzés valósuljon meg, ezeket a bizottság megszívlelte, és a tagállamok végre is hajták. A korrekciók alkalmazásra kerültek, annak érdekében, hogy jobban lehessen felhasználni az eszközöket, nem továbbra is elmondható, hogy 80%-a az EU költségvetésnek a tagállamok részéről kerül végrehajtásra. Tovább bátorítjuk a bizottságot, hogy az haladjon ezen az úton tovább, mert a hiba százalék például a regionális és strukturális politikában, mert az agrárpolitikában továbbra is túl magas és a számbevőszéki jelentés rámutat arra, hogy itt különösen a tagállamoknál van tennivaló, ezért a tanács képviselőjéhez kell fordulnunk. Vannak olyan szemvőszegi jelentések, amelyek rámutatnak, hogy különösen a kiadási vagy a végrehajtási szabályok túl bonyolultak, így sok esetben civil szervezetek meg is, nagyon nehezen tudnak támogatást kapni, holott erre érdemesek, ezért kell a, szám, a végrehajtás egyszerűbbé tenni, hogy a bürokratikus terhelés kisebb legyen. A jobb kiadásá kell legyen a, a csúcs prioritás, jobb költségvetési ellenőrzéshez. Az is kell persze, hogy átállítsuk a költségvetésünket egy eredményorientált módszertanra. Itt Györgeba asszonytól azt várjuk, hogy beváltja ígéreteit és konkrét javaslatokkal áll elő. Azt szeretnénk, ha a tagállamok a bagatel korlátokat és a egységesítést végrehajtanák, és ezzel csökkentetnénk a hiba százalékokat. Köszönöm szépen, Kári képviselő két percben. Tak, formand. Jeg vil øh, gerne starte med at takke øh, kollégaen. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak ezeket a jó jelentéseket. Nagyon jó volt az együttműködés, még akkor is, hogyha nem értettünk mindenben egyet. Úgy gondolom a végeredmény nagyon jól alakult, jól sikerült, és köszönöm a számvevőszéknek és az együttműködést. Azonban minden okunk megvan arra, hogy kritikusak legyünk, a hiba arány még mindig túl magas, és azt hiszem a 7, egész, illetve, bocsánat, 4,7% néhány esetben elfogadhatatlan sok millió, sőt milliárd euróról van szó, csalásokat láthatunk, rosszul gazdálkodtunk a pénzekkel. Ezt sokkal jobban is hasznosíthattuk volna, ezt az összeget például a foglalkoztatás növelésére. Továbbá azt láthatjuk, hogy nagyobb átláthatóságra és nyitottságra lenne szükség, demokratikusabban kellene eljárni. 2007, 8, 9, 10, 11, 12 esetében ugyanígy alakult, és 2013 sem alakult másképpen. A parlament még mindig nem kapott választ a kérdéseire a tanácstól, ezért a tanács esetében továbbra is fenntartjuk, hogy nem adjuk meg a mentesítést. Hozzá akarunk férni a szükséges információkhoz, ez a követelésünk érthetetlen, hogy továbbra is egyfajta gentleman's agreement van érvényben, Vegyük komolyan a demokráciát, a demokrácia szabályait, ezzel tartozunk a polgáraink felé is. És az Európai Unió polgárai szempontjából fontos, hogy közösen sikra szálljunk ezért. Fontos, hogy a parlament határozott maradjon, és ne fogadja el azt, hogy nem kap választ a kérdéseire, hiszen az európai adófizetők pénzéről van szó, joguk van tudni, hogy mi történik vele. Pász úr, egy percben köszönöm, elnök úr. Ez az utolsó költségvetési időszak, abban a több éves időszakban, amelyet most 2013-ban zárunk le. És ebből levonhatók bizonyos konklúziók. 4,7% a hiba ö, arány, amely továbbra is jóval fölötte van a 2%-os szélnek, és nagyon fontos látni, hogy egyes szak, szakpolitikák területén, a, a, a shared management ö, elási területeken 2,3%. A tagállamok kell, hogy tudják, hogy bizonyos tételeket nem adhattak volna ki. Egyetértek Valdera úrral abban, hogy el fel kell hívni a figyelmüket. Nagyon jelentős dolog ez, ahogy Gressla asszony is rámutatta a jelentésében, hogy a tagállamokat tegyük felelőssé, hívjuk fel a felelősségüket erre és a tagállami és regionális miniszterekkel, hogy vállalják a politikai felelősséget ezekért a tételekért. Erre nagyon komolyan rá kell mutatnunk, és ezért fel kell lépnünk. Köszönöm szépen. Váli képviselő másodpercben. Köszönöm szépen, elnök úr. A mentesítési eljárásban sajnálatos módon azt kell látnunk, hogy az Európai Unió a csillagokból a földre esik. A tagállamok beli lobbik ö, ö, hozzáadott érték nélkül költik az adófizetők pénzét. Több mint, ö, kevesebb mint egy százalékát költik el a, a GDP-nek. Ez csak szavakban testesül meg, nem állnak lábra ezek a programok. Továbbra is pártoknak akarják, vagy a pártok érdekében osztogatni ezeket a pénzeket? Fel szeretnék hívni a figyelmet a politikai pártok alapítványaira, meg 2013-ban több mint 30 millió eurót kaptak. Ezek botrányos dolgok. Pártokról és alapüzenet alapítványokról beszélek. A párti alapítványokba menő pénzek 2009-től 15-ig mindenféle indoklás nélkül hatalmas mértékben növekedtek. Ha a pozitív mentesítésben szeretnénk részt venni, hát akkor el is legyünk figyelemmel. A regionális alap appok eszközeit is átláthatóbb módon kell kezelni és végrehajtani a munkanélküliség elleni harcban a innováció mellett. Nézzük meg a munkahely teremtési programokat, amelyek egyetlen munkahelyet sem teremtenek. Egy csomó ifjúsági program ilyen jellegű, úgyhogy arra kérek mindenkit a kokobuban, hogy foglaljanak világos állást a korrupció és a csalás ellen. Remélem, hogy ezek az ügyek megjelennek a jelentésben, és a tagállamok meg a bizottság fellép ezek ellen. Negrescu. Elfogad egy kékkártyás kérdés Negrescu úrtól? Negrescu úr a szó. Mikrofon. Mikrofonba beszéljen, kérem. Vorbiți foarte frumos despre partide politice. Ön olyan politikai, ön politikai pártokról beszél, minthogyha ön nem lenne egynek tagja, e, frakciókról, mintha ön nem lenne tagja frakciónak, e, és e, Európai Uniós pénzekről beszél, mintha ön nem onnan húzná a fizetését. Szerintem nekünk arról kell beszélnünk, hogy hogyan lehet ezeket a pénzeket jobban felhasználni, ugyanakkor a populizmust kerülni kell, amikor a demokratikus elvekről beszélünk szeretném emlékeztetni önt arra, hogy mi kik vagyunk. Mi egy politikai mozgalom vagyunk Olaszországban, eh, amely eh, nem fogadta el a 40 milliós párt, pártoknak járó európai pénzt, mert mi egy mozgalom vagyunk, és a támogatóinktól szedjük be a működésünkhöz szükséges pénzeket, tehát másfajta finanszírozási modellt alkalmazunk. Mi delegációként nem vagyunk hajlandóak részt venni ebben a cirkuszban, amit az európai politikai pártok az alapítványokkal együtt csinálnak. Elio úr az alábbi megjegyzéseim lennének. A tagállamok és a bizottság közösen kezelik a pénzeket, ugyanakkor ez a közös kezelés az nem megfelelő, ugyanis elfogadhatatlan mértékű a hiba határ, függetlenül attól, hogy az a vidékfejlesztés vagy egyéb területeken valósul meg. A tagállamok által adott adatokat megkérdőjelezi a számbevőszék, de egyes intézmények is olyan adatokat közölnek, amelyek nem megbízhatóak. Az ilyen problémák azok gyakorlatilag hiteltelenítik ezt az egész rendszert. Az egyik legsúlyosabb probléma a közbeszerzések ügye, az összeférhetetlenségek ügye az ügynökségeknél. Jó lenne, kapni információkat olyan ügynökségről is, amely ellen már 2011 óta vizsgálat zajlik, és amely az utóbbi időszakig 130 millió fölött ott, az Olaf is vizsgálta. Itt minden információt szeretnénk tudni, és sokkal nagyobb átláthatóságot látni. Schmidt Un minut și 30 de secunde. Werner, és itt a következő hozzászóló. Köszönöm. A fejlettesi támogatás, mint tudják, eddig jelentős az európai eh, eh, alapokból került finanszírozásra és végrehajtásra. Ezt teljes mértékben újra kell gondolnunk szerintem. A szembevőszéki jelentésben szereplő hibakvóták túl magasak a legtöbb területen. Hogyha jobb életet szeretnék lehetővé tenni az emberek számára az adófizető pénzből, a régiókat meg kell hallgatni, és teljesítés indikátorokat kell teljesíteni. Ha ez nem történik meg, akkor akár fel is lehet függeszteni a kifizetéseket, mert az nem megy, hogy a kifizetés akkor is megy, ha nem lehet bizonyítani, hogy a nemzeti költségvetés keretében ezekkel a pénzekkel mi történik. Épp ennyire problematikusak a több éves kifizetési kötelezettségek, mert ezek csak az időszak végén kerülnek elszámolásra. A köztes mérlegelés és kritériumokat meg kell határozni, be kell tartani és ellenőrizni kell. Ezen túl az Európai Fejlesztési Alap egyértelműen több rugalmasságra tart igényt, hogy gyorsabban tudja reagálni a katasztrófák helyzetére. Éppen most a Lampedusi és események és a nepáli katasztrófa fényében kell fenntartható és sürgető segítséget nyújtani. Ez persze nem azt jelenti, hogy pénzinjekciókat csak úgy kilövünk, és aztán várjuk a legjobb, hogy majd csak lesz valami. Úgy kell megszervezni ezt, hogy a helyben fenntartható módon tudjuk segíteni az embereket, hogy segíteni tudjanak magukon ott helyben. Domnul Liberac. Köszönöm szépen. Liberácki úr, a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A 2013-as mentesítést tárgyaljuk, ez az utolsó éve volt az előző pénzügyi keretidőszaknak, ám arra is emlékeznünk kell, hogy a régi bizottság már nincs itt, és ez fontos tényező, hiszen az a bizottság hajtotta végre még eh, jelentésben ezt a költségvetést. A legfontosabb az, hogyan használjuk föl ezeket az eszközöket, és milyenek a hiba százalékok. Sokkal magasabb a hiba százalék, mint ami kívánatos volna, és ez egyik tanulság a pénzügyi válságból éppen az lehet, hogy figyelemmel kell legyünk ezekre a hibákra, és több tanulságot kell levonnunk. A teljesítményorientált végrehajtás, eredményorientált végrehajtás tekintetében kell meghatároznunk a prioritásokat, meghatározó, hogyan hajtsuk végre a vonatkozó programokat, és hogyan lehet olyan közös módszertan találni a számbevőszék és a bizottság intézményei között, hogy a jelentések összevetető indikátorokat tartalmazzanak. Úgy hiszem, itt a számbevőszék erőfeszítéseit nagyra értékelhetjük. E, az egyensúly hiány érzékelhető a jelentésben, hiszen meg kell mutassuk, hol történtek javítások, amellett, hogy bíráljuk a hibákat. Nut. Ashworth képviselője szó. Elnök uh, úr, egy uh, jelentősen csökkentett több éves pénzügyi keretünk van, tehát ezért is fontos, hogy jobban használjuk fel a rendelkezésre álló pénzeket. Ez azonban eh, kulturális és viselkedésbeli változást követel meg az egyes intézményektől a jövőben a teljesítményt a hozzáadott értéken eh, kell mérnünk. Ez egyébként már ebben a számvevőszéki jelentésben is szerepel, és köszönöm a számvevőknek azt, hogy rámutattak az elszámoltathatóság, a költségvetési eh, fegyelem és a szabályok betartásának fontosságára. Ezt az eredményt akarja ez a ház is elérni, amikor eh, majd a minőségre és a teljesítményre koncentrál. Köszönjük a számvevőszék munkáját, és szeretném azt, hogy a jövőben együttműködésünkkel a költségvetés inkább, inkább eredményorientált lesz, jobban lesz monitorozva a pénzek elköltése, és több értéket kapunk a pénzért. Kérdezem, mondja az elnök, hogy elfogad e egy kártyás kérdés Dartmouth? Thank you very much for taking the question. Köszönöm, hogy elfogadja a kérdés. Ashworth úr, ön egyet értene velem, amikor a költségvetés elnézésről beszélünk, ahogy ön is említette helyén valóan hogy voltak éppen van egy olyan törésvonal, amelyet 11 tagáll, európai tanágállam között, amelyek pénzt adnak, és a 17 tagállam között, amelyek pénzt kapnak. Ezt a törésvonalat nem lehet áthidalni. Itt alapvető és, és érdek ellentét van. Egyetértene ebben velem? Hát, hogyha ragaszkodik, a, a, ha ahhoz ragaszkodik, hogy az elválasztó vonalakat hangsúlyozzuk ki, akkor soha nem fog az Európai Unió megfelelően működni. Én szerintem inkább azonosítani kell azokat a területeket, ahol együtt tudunk működni, és ne annyira az elválasztó, ami bennünket elválasztó vonalakról beszéljünk, hanem az együttműködés fontosságáról. Köszönöm szépen. Mindannyian pénzt költünk és kapunk, de mindegy, Áli képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Georgieva alelnök asszony, tisztelt Káldeira úr. Támogatjuk a parlament állásfoglalás tervezetét a 2013-as évre vonatkozólag, ami az ügynökségeket illeti. Az ügynökségek működése megfelelően alakult a legfőbb területeken 2013-ban. A legfontosabb az, hogy az ügynökségek esetében a finanszírozása lehető legoptimálisabb legyen, hogy hozzáadott értéket tudjanak teremteni az európai polgárok számára. Szeretném felhívni a figyelmet a Frontex ügynökség esetére, amelynek a feladata az európai határ őrizet biztosítása az EU alapjogi kartájával összhangban. Szeretném, hogyha minden pénzügyi év végén megvizsgálnánk, hogy ez az ügynökség mennyiben volt hatékony, és mennyiben járult hozzá a külső határokon a külső fellépés hatékonyságához, mennyiben sikerült eh, elemezni a külső határokon uralkodó helyzetet, Mennyivel sikerült eh, gyorsan reagálnia az új fejleményekre. Ezek mind-mind egyre fontosabb feladatokká válnak, tekintve az elmúlt évek eseményeit, tekintve azt, hogy az EU stratégia is változott a saját forrásokra vonatkozólag, illetve milyen eh, problémát jelentenek a menekült hullámok. Bolgár képviselő vagyok, Bulgária külső határain pedig egyre nagyobb nyomás nehezedik a határőrizetre a menekült hullámok miatt, ezért fontosnak tartom, hogy megfelelőben működjön a Frontex az eddigihez képest. Fontos, hogy az év végén a mentesítés során figyelembe vegyük, hogy az egyes ügynökségek mennyiben tudták elvégezni megfelelő munkájukat. Köszönöm. Soltesz képviselő következik, másfél perc. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Tisztelt Biztos asszony, tisztelt széki elnök, köszönöm szépen Greszle asszonynak a kiváló jelentést, és köszönöm a koncok bizottságbeli kolléga, illetve kollégák munkáját, valamint köszönöm a számvevőszék munkáját is. Többször is elhangzott ma már, hogy a számvevőszék jelentése sok fontos dolgot kiemel, például azt többek között, hogy a hibarány csökkent ugyan, de nem annyiban, amennyiben mi azt látni szerettük volna. Mi azt szeretnénk, hogy a közpénzeket átlátható módon költsék el. Ez így is van, de egy dolog esetében ezt nem mondhatjuk el, nem állíthatjuk, mégpedig az ITER projekt esetében ez nincs így. 2006 óta egy rossz tervezés valósul meg, emiatt 16 milliárd euróval növekedtek a költségek. A tervek szerint egyébként 2027-ig szerettük volna, vagy szeretnénk lezárni a projektet. A rossz irányítás más egyéb eseteit is feltárta a számbevőszék, például megállapította azt, hogy az ütemtervek nem realisztikusak, illetve az ütemterv nem realisztikus az ITER esetében, ezért 2013-ra vonatkozólag ne adjuk meg a mentesítést az ITER-nek, hiszen ha ez megtörténik, akkor ez azt jelenti, hogy a szenvedőszék megállapításait semmibe vesszük, és semmibe vesszük azt is, amit a kontban elhatároztunk. Remélem, hogy a képviselők nem fogják megszavazni a mentesítést az ITEL projekt számára. Köszönöm. Dartmouth képviselő következik. Köszönöm szépen. A 155 milliárd eurós költségvetésben Rengeteg olyan költségvetési sor van, amelyről érdemes lenne vitát folytatni, de jelen pillanatban eltekintek. Attól a költségveti- csak arról a költségvetési sorról szeretnék beszélni, amely 35 álláshelyet finanszíroz, valamint a parlamenti teremszolgákat. Gyakorlatilag ez csak egyfajta dísz, egy olyan intézményben, amely maga is csupán egy dísz az EU intézményrendszerében, amely a parlament. Emellett a tagjelölt országoknak kifizetett előcsatlakozási összegekről is beszélni és szeretnék, amelyek több mint 11 milliárd euróra rúgnak, 2013-ban, és további több mint 11 milliárdot irányoztunk elő 2014-2020-as időszakra vonatkozólag. Ugyanakkor azonban ahogy a Juncker úr is elmondta, az elkövetkezendő öt év során nem fognak új tagállamok csatlakozni az Európai Unióhoz. Ezért nagyon nehezen tudom csak megérteni azt, hogy a tagjelölt országok miért is kapnak előcsatlakozási támogatást ilyen nagy mértékű összegekről van szó. Sőt, azt sem értem, hogy miért kapnak egyáltalán ilyen forrásokat. Abnormalitásnak tekinthető az, hogy milyen mennyiségű előcsatlakozási finanszírozást biztosítunk, biztosítunk továbbá Törökországnak, amely folyamatosan megsérti az emberi jogokat, és nem ismeri el továbbra sem azt, hogy milyen történelmi eseményekre került sor száz évvel ezelőtt. Jakovcsics képviselő szeretne önnek kékkártyást feltenni, elfogadja? Jakovcsics úr, parancsoljon. Plau kartu. Želim vas pitati, od kuda Vam toliko... Köszönöm, hogy elfogadta ezt a kékkártyás kérdést. Nem tudom, hogy honnan van önben ennyi ellenségesség olyan országokkal szemben, akik, amelyek az EU-ba beszeretnének lépni. Miért miért vádaskodik ön ö, ezen országok ellen. Mi, az én hazám is kapott ö, ilyen támogatást, most itt vagyunk, tagjai az Európai Uniónak az ön kollégáiként. Tehát teljesen egyet, ér, egyet nem értek egyet azzal, amit mondok. Aztán arra szeretnék rámutatni, hogy hatalmas pénzösszegeket alokálnak előcsatlakozási alapokba, amit a legtöbb ember nem is igen tud, legalábbis Nagy-Britanniában nem mindez annak ellenére történik, ahogy én is mondtam, meg Juncker úr is mondta, nem csak én, hanem egyetlen új tagállam sem csatlakozik a következő öt évben. Úgyhogy sem értelme támogatni ezeket. Nagy pénzpocsiklásról van szó, és egy olyan dologra készülünk ezzel, ami valószínűleg nem is fog megtörténni, és nem is fog remélem megtörténni, különösen Törökország csatlakozására nem számítok. Pártádomlói Kirkhop. Kirkhop úr részéről is van egy kék kártya. Elfogadja? Domnul Kerkop. Kerkop úr? Dartmouth Lord nem gondolja, hogy egy kis icipici álszentség csen ki az ön hozzászólásából ma este, tekintettel azon pénzügyi kérdésekre, amelyek a UKIP-nek jutottak az elmúlt években, Ön biztonságban érzi magát a megjegyzési fényében tekintettel ezekre a tételekre? I, I would just say one... Csak egy dolgot akarok mondani. Olcsó vitatrükk ez, amelynek nincs érvénye, és méltánytalan az ön frakciójához, meg az ön politikai pártjához és ön höz méltatlan, akit egyébként amúgy nagyra becsülök. Um, mai există încă o solicitare, dar vă rog să... Van egy másik kék kártya is, vagy lenne legalábbis ön számára, de kérem, hogy lépjünk tovább, mert szorít az idő. És én inkább eh, Zdekovszki úrnak adnám meg a szót. Köszönöm hogy szót kaphatok. Biztos asszony, elnök úr, Caldera úr, először is megköszönöm Gressle asszonynak ezt a kiváló jelentést. Nagyszerű munkát végzett. Én arra a 32 ügynökségre koncentráltam, amelyek alacsony átláthatóságot, vagy rossz költségvetési megvalósítást tudhatnak magukénak, illetve összeférhetetlenségi problémáik is vannak. Vannak olyan ügynökségek, amelyek sikeresen próbálnak, meg, próbálják megoldani ezeket a problémákat, mások kevésbé. Én a számítástechnikai ügynökségre e, utalok, amelynek a 2013-as mentesítése nem brilliáns, és a 14-es sem lesz az nagy valószínűséggel. E, rosszul hajtják végre a költségvetést, a tranzakciók ex ante ellenőrzése eh, hibákat tárt fel, és a számvevőszék is hibákat tárt fel eh, közbeszerzések területén, eh, tehát iszonyatos mértékű javításra lenne szükség. A Frontex azonban, amely korábban korábban szintén problémákkal kellett, hogy szembenézzen, most megérdemli a mentesítést, különös tekintettel a földközi tengeri eseményekre és a munkájuk szükségességére. Von úr következik másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Először is megköszönném a számvevőszéknek a munkáját. Én az ügynökségi jelentések egyik árnyék előadójaként elsősorban ezekre térnék ki. Először is a raportőrnek megköszönöm a munkáját, és azt is elmondhatom, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság véleményét követve az SND az EIT ügynökség kivételével kivételével mindnek a mentesítését meg fogja szavazni. Ugyanakkor az elmúlt, ha az elmúlt ö, hónapokban olyan eredmények voltak, amelyek alapján ezt néhány hónap múlva nekik is megadhatjuk. Ugyanakkor a horizontális jelentéshez néhány módosítót benyújtottunk, elsősorban személyzeti ügyekben, például a már elrendelt létszámcsökkentéseken, túlmenő létszámcsökkentéseket nem támogatjuk, illetve az olyan csökkentéseket sem támogatjuk, amelyek veszélybe sodorják a feladatellátást sokan egyetértenének velem, hogy e, egy sorügynökségnél már személyzeti problémák vannak, eh, nincs elég ember, eh, és nem képesek megfelelni a feladataiknak. Eh, jó lenne, hogyha ezekhez a feladatokhoz mérnénk a személyzeti igényeket, és azt is szeretnénk, hogyha az ügynökségek ezen a területen nagyobb rugalmasságot élvezhetnének. Szulik úr, következik egy perc. Thank you, Church. Köszönöm szépen, elnök úr. a 140 milliós éves költségvetéssel bír az ügynökség is ez a jelentés. Majdnem igen fontos, mert 2014-ben a számbevőszék 14 tételt adott át az Olafnak vizsgálatra. Én még az egyetlen képviselő az Európai Parlamentben, ki foglalkozik -e ezzel a dologgal. Sokan úgy gondolják, hogy az állampolgárok, hogy korrupcióról van szó. Szégyenletes az, hogy a szemlevőszék ilyen nagy éves költségvetéssel évente csak 14 nyomozást indított el az Olafnál, holott minden projektben felmerül a korrupció gyanúja a számvevőszék ilyen esetben a legjobb példája a nem megfelelő működésnek. De szekunde. Gelbrandi képviselő következik. Másfél perc. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy a számbevőszék elkészítette ezt a jelentést. Alapvető problémát vetetett fel a költségvetéssel kapcsolatban a számbevőszék az, hogy nem eléggé koncentrálunk a jelenti, az eredményekre. A tagállamok a use it or lose it elv szerint kell, hogy működjenek, tehát ha nem használják fel a pénzt, elvesztik. Ez pedig nem jó módszertan. Két példát említenék, két jelentésből az elmúlt évből, ahol kiadások történtek bemutatható eredmény nélkül. Az egyik az élelmiszerű Orban, ahol 5,6 milliárd euróval hajtottak a programot, és a, a 10,5 milliárd eurót használtak fel a vidékfejlesztésben, 16 milliárd összesen az elmúlt 7 évben. Hihetetlen tétel, hatalmas pénzek, ezek eredmény, bemutatható eredmény nélkül ezért kell sürgetően foglalkozni ezzel a problémával, alapvetően át kell állítani a költségvetés módszertanát, erre abszolút szükség van az eredményorientált módszertanra, és azt kérem, hogy a Kokobú hozzon létre egy különleges vizsgálóbizottságot ennek érdekében.

Köszönöm, Marinesz úr, másodpercben a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárt támogatja a PPP-ket, mert ezek jó eredményeket hoztak, és az európai állampolgárok igényeire válaszoltak rugalmas módon. Bátorítani kell tehát ezt a módszertant. Ma mentesítés adunk hét ügynökségnek, és minősített hár, véleményt adtunk ki háromról, és a Kokobú azt javasolja, hogy halasszuk el a mentesítést. Azt szeretnénk kérni, hogy a számbevőszék által felvetett problémák, különösen azok, amelyek az exposed audittal kapcsolatosak, kerüljenek rendezésre előbb. A, a, több ügynökség témájában pedig azt kérjük a bizottságtól, hogy adja meg a mentesítést. A kokóbú kértünk más PPP-k ügyében információt, és jelentést az eredményeikről. Azt javaslom, hogy általános megközelítést alkalmazzon a számvevőszék, minden partnert felsorolva az ellenőrzési dokumentumokban, és ez ITER igazgatóját és az energia ügynökség tekintetében a személyzeti változásokra is szükség van. Danke, Präsident, Frau Kommissar. Kádenbach képviselő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Ma sokat beszéltünk arról, hogy 2013 során mik voltak a hibák a költségvetésben, és a, két, és a 4 os hibarány valóban nem olyasmi, aminek örülni lehetne. Ebből le kell vonni a tanulságot a jövőre vonatkozólag is, legyen egy kontrolljelentés, és köszönöm a szemvevőszékkel való jó együttműködést. A szemvevőszék jelentése azt mutatja, hogy milyen hibákat követtünk el a múltban, de azt is világosá teszi, hogy a jövőben lépésekre lesz szükség. Egyébként azt is látnunk kell, hogy a túlnyomó többségben jól működtek az ügynökségek, megfelelően került elköltésre és végrehajtásra költségvetés. Azt is meg kell néznünk, hogy mi az, ami jól működött, ebből is tanulni lehet, illetve a hibákból is levonhatjuk azt a tanulságot, hogy a jövőben hol, kell, hol lesz szükség javulásra. Fontos, hogy maguk az európai források egyébként, az európai eszközök ne rejtsék már magukban a hiba kockázatát, ebbe az irányba is gondolkodni kell, szükség van az ellenőrzésre, igen, de szükség van arra is, hogy az ellenőrzésekből levonjuk a tanulságot a jövő számára. Köszönöm szépen, Zeller képviselő másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A jó hír a bizottság számára az, hogy a 8., 9., 10. Európai Fejlesztési Alap számára 2013 vonatkozásában meg lehet adni a mentesítést, még akkor is, hogyha a projektek végrehajtásában túl nagy volt a hibaarány, ahogyan azt megállapította a számbevőszék, és még akkor is, hogyha aggályok merültek fel azzal kapcsolatosan, hogy sikerült-e a kedvezményezett országokban elérni kitűzött célokat. A jövőben jobb ellenőrzésekre lesz szükség, és talán módosítani kell a nagyságrenden is. Az európai fejlesztési alapot továbbra is a költségvetésen kívül kezeljük, miközben az összes többi külügyi finanszírozási eszközt már beépítettük az EU-s költségvetésbe. A 2015-ös év, amely a fejlesztés európai éve, illetőleg a milleniumi célkitűzések utód céljainak meghatározása az ENSZ szintjén, valamint 2020-as 20 utáni időszakra vonatkozó kotonó egyezmény utódlása is. Mind olyan kérdések, amelyek arra kell, hogy ösztökéljenek bennünket, hogy hatékonyabbak és szigorúbbak legyünk a fejlesztési politika területén. Ide tartozik számomra az is, hogy az EU-s fejlesztési alapot tegyük az EU-s költségvetés részévé, azért, hogy a demokratikus irányítás megvalósuljon és átláthatóbb legyen a költségvetés végrehajtása. Köszönöm. Uh, Novakov. Köszönöm szépen. Novakov képviselő másfél percben a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor Bulgária az egyik sűrűs, legsősebb válságát élte túl, modern történelmek legfontos, legsúlyosabb válságát, nagyon sok, nagyon kevés kormányszerv tudott működésképes maradni. Megtanultuk azóta, hogy hogyan lehet kezelni ezeket a helyzeteket. Európai Uniós taggá vált hazám, és sikereket is elkönyvelhetünk. Azt hiszem, a mai vita éppen a sikerekre kell koncentráljon. Az Európai Bizottság adatai szerint Bulgária kb. 75%-át tudja felhasználni a rájutó Európai Uniós eszközöknek. Érte, érték ugyan bírálatok a vidékfejlesztési programok végrehajtását, ám most arra azt kell, azt mondhatjuk, hogy a kedvezményezettek nagyon jól felhasználják ezeket a tételeket a, és az Európai Halászati Alap is 7 milliós támogatást nyújtott Bulgáriában. Úgyhogy a megfelelő testületek és rendszerek úgy tűnik jól működnek hazámban, és jövőben jelentések remélem ezt meg is jelentik. Szeretném Gressle asszony profi munkáját is megköszönni. Köszönöm, most pedig a spontán felszólalások következnek. Maria szúr kapja meg először a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! A ma esti vita lehetőséget ad számomra arra, hogy az ENISA ügynökséget megemlítsem, amely Heraklióban, Görögországban működik. 2012-13-ban szemtanúja voltam annak, hogy olyan törekvések voltak, hogy el, el akarták űzni az Enisza ügynökséget Krétáról, a helyi hatóságokkal igyekeztem egyeztetni, hogy ne, ez ne történjen meg. Más törekvések pedig ketté akarták szakítani a zeniszát. Egy részét Rionban, Görögországban tartva, egy, egy 4500 négyzetméteres épületben, egy másik részét pedig Aténben, ahol nem is állt rendelkezés épület, több más részét meg a Brüsszelben és máshol ugye volt arra is törekvés, hogy Brüsszelbe költözön a Denisa egészen. A törekvések elbuktak és el fognak bukni. Georg asszonyt kérem, és a szemvőszéket, hogy vizsgálják meg a Denisa helyzetét. Én sohasem fogok megszavazni egy olyan javaslatot, amely Denisa mentesítését célozza meg, és másikat is elkérek. Goriti, a 50... Köszönöm szépen. rendkívül nehéz 52 különböző mentesítésről összefoglalva beszélni, egy perc leforgása alatt. Mégis úgy gondolom nagyon jó, ha az ember tanulmányozza ezeket a mentesítési dokumentumokat, mert ezekből sok mindent megtanulhatunk az EU-s szervek, intézmények működéséről. Azért kértem szót, hogy felvessem az EU-s az Európai Unió hitelességének kérdését, illetve az ügynökségeink hitelességének kérdését. A szövegekben szereplő javaslatok célja ugye nem az, hogy ne szavazzuk meg a mentesítést, hanem az, hogy gondolkodjunk el azon, hogy hol is lenne szükség arra, hogy jobban működjenek ezek az ügynökségek. Másodszorban, ami a kohéziós programok során történő kifizetéseket illeti, hát azok, akik Európát leginkább támogatják, azok, akik a kohéziós alapokból pénzeket kapnak. Köszönöm. Ah, euh, Köszönöm, elnök úr. Én üdvözlöm a számbevőszék jelentését Kadarasban járt egy európai delegáció, és az ITER administratív pénzeit is ellenőrizték, mivel az ITER mentesítése nem egyértelmű, ezért, mert, azért, mert nem átlátható az egész projekt. Nagyon elszaladtak a költségek az eredeti 6 milliárdról 16 milliárdra, és további pénzeket kérnek ahhoz, hogy az első projektet be tudják fejezni. Amennyiben nem kapnának mentesítést, akkor eh, az ITER vezetői lehetőséget kapnának arra, hogy javítsanak. Azt gondolom, hogy a számvevőszék így nyomást gyakorolhat az iter és megkapjuk végre a válaszokat. Pe lista vorbitorilor facem o Altenbach asszony már kapott szó, de most kivételt adok neki. Szeretnék, nem a saját nevemben szeretnék felszólalni, hanem nagyon sok ember nevében, akik saj, levelet küldtek nekem a ma érintett téma és módosító, azaz a 20 hetes számmódosító vonatkozásában, amelyek a Tindufi táborban élő menekültekről szólnak. Arra szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy ezt a módosítót, amelyről holnap beterjesztünk, hogy szavazzák meg. Pusztán arról van szó, hogy embereket, akik évek óta humanitárus segélytől függenek, ne hagyjuk magukra, támogassuk őket, és mi európaiak tegyük meg a mi dolgunkat annak érdekében, hogy túlélhessenek ezek az emberek. Köszönöm szépen, Kaltenbach asszony. Kaldenbach asszony. Most, is, most megadom a szót Szilva Caldeira úrnak. A szembiszek elnökének. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy néhány pontban ö, lezárjam a számbőszék részéről ezt a eszmecserét. Először is szeretném megköszönni a számbevőszéket dicsérő szavaikat, amely, és azt, hogy hozzájárulhattunk a számbevőszékről szóló, és az ügynökségekről, intézményekről szóló vizsgálatuk sikeréhez. Kritikus fontosságú, hogy a költségvetés, európai költségvetés végrehajtása javuljon. Ez olyan kihívás, amelyel korábban is szembenéztünk, és amely mert tovább kell vigyen az Európai Bizottság, a tagállami felelős hatóságok, és minden intézmény együtt kell működjön ennek érdekében. Az Európai Számvevőszék a maga részéről hisz abban, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a teljesítmény kérdéseire az éves jelentésünkben. Azt tervezzük, hogy viszonylag lassan több forrás szánunk arra, hogy a parlament számára min jó minőségű, időszerű, speciális, releváns jelentéseket készítsünk azokban a témákban, amelyek aktuálisak, és az Európai Parlament és a polgárok figyelmére tartanak igényt. És végül, elnök úr, míg a, a számbevőszék a saját mentesítésben megfogalmazott ajánlásait megszívleljük, bízhatnak abban, hogy továbbra is szorosan együttműködünk önökkel, hogy a két intézmény közötti kiváló munka hagyományára támaszkodva tovább vigyük azon eredmények érdekében, amelyek fontosságra mindannyian felhívtuk ma este a figyelmet, és amely az állampolgárok számára a legfontosabb. Madame President Köszönöm szépen az Európai Bizottság részéről. Georgieva alelnök asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a parlament képviselőjének, akik részt vettek az eszmecserében de köszönöm azoknak is, akik részt vettek abban a munkában, amely megalapozta a mai vitánkat. Hálásak vagyunk mindenki hozzájárulásáért, és ahogyan a számbevőszéki jelentés esetében is, úgy ebben az esetben is, a holnapi szavazást követően nagyon tüzetesen meg fogjuk vizsgálni a jelentésekben szereplő megállapításokat, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeket a gyakorlatban végrehajtsuk, hiszen Fontos, hogy a megfogalmazott javaslatokat a gyakorlatban is végrehajtsuk, az adófizetők pénzének megfelelő elköltése érdekében. Három ponttal zárnám mondandómat. Először is tanulni kell a tapasztalatainkból, ezt többen is említették. Természetesen ezt az Európai Bizottság kötelességének tekinte, tekinti, és a megosztott irányítású programok esetében is a tagállamok tagállami projektek esetében szintén igaz. Tanulni kell a jó és a rossz tapasztalatokból egyaránt. Ebben a szellemben szeretnénk folytatni a munkát. Azt, ami működik, azt mindenképpen példaként tekintjük, ami sikeres, ha azt megismételjük, az további sikerekhez vezet, hogyha valami nem működik, akkor azonban ott javításokra van szükség, és működőképessé kell tenni ezeket az elemeket is. A második pont a módszertanról szól. Egy kulcsfontosságú pillanathoz érkeztünk, amikor Egyensúlyt kell teremtenünk a különböző intézkedések között, azok között, amelyeket a megfeleltetés érdekében hoztunk, és megfelelés érdekében hoztunk, és azokat, amelyeket a teljesítménynövelés érdekében hoztunk. Ez nem triviális kérdés, és nem egyszerű ez a feladat, a teljesítmény mérése bizonyos területeken, például az iskolai. Az iskolalátogatás területén könnyű feladat, a KKV-k esetében a beruházások foglalkoztatásra és gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának mérése már nehezebb feladat, annak a mérése pedig, hogy a vidéki utak hogyan járulnak hozzá a vidéki lakosság gazdaságba, nemzeti európai gazdaságba való bevonásába még nehezebb, és mindig kockázatokkal szembesülünk, amikor a teljesítmény alapú gondolkodásra állunk át, hiszen előfordulhat, hogy a könnyen mérhető célokra fókuszálunk a helyett, hogy arra összpontosítanánk, mi a leghasznosabb a lakosság és a gazdaság számára. Ezért nagyon örülnék annak, hogyha a szemvevőszékkel és a parlamenttel, valamint a tagállamokkal, a tanácssal sikerülne a teljesítmény alapú megközelítésen közösen dolgozni. Úgy gondolom ez nagy mértékben hasznos lenne a gazdaságunk számára. Hogyha nem jól végezzük a feladatunkat, hát akkor szégyelhetjük magunkat, azt hiszem, tehát működjünk együtt egymással a megfelelő módszertan kialakításában, és közösen tanuljunk a tapasztalatainkból. A harmadik dolog, amire ki szeretnék térni, ahhoz kapcsolódik, amit többen is elmondtak, az európai pénz által teremtett hozzáadott értékről. Ez az érték hatalmas. Lettországban jártam néhány nappal ezelőtt, ahol az Euró... a lett parlament európai ügyekkel foglalkozó szakbizottságának elnöke elmondta, hogy Lettországban a korábbi rezsimtől megörökölt iskolákat nem lehet újra, nem, már nem lehet felismerni, ezek korszerű iskolák, örömmel járnak oda az iskolások. Európai pénzzel sikerült megújítani ezeket az iskolákat, sőt, Lettország most már jobban kapcsolódik a különböző európai országokhoz, hiszen felújították a repülőteret, Sigró városában pedig szinte felismerhetetlenek a, az utcák, az egész város, egyfajta korszerűsödés következett be európai forrásoknak köszönhetően, sokkal jobb lett az életminőség, és hát a saját hazámban is ugyanilyen tapasztalatokat, ugyanilyen tapasztalatokra tettünk szert. Ami a hibarányt illeti, azt láthatjuk, hogy a 95,3%-a a költségvetés elköltésének jól alakult a 4, 7%-os hibarány ellenére, és ez az, hogy ez a 95,3% nekünk köszönhető, Gressle szeretném megdicsérni, kiváló munkát végzett, ő is és az árnyék jelentéstevők is. Hálásak vagyunk az önök erőfeszítéseiért, hiszen a siker önöknek ö, tudható be részben. Az Európai Bizottságba beli kollégáimmal együtt azt az egyszerű vállalást tesszük, és ezt a célt tűzzük ki magunk elé, jobban kell hasznosítani az adófizető pénzét. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen a biztos asszonynak. Az Európai Tanács részéről Janis Reyers miniszter úr kap szót parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! A mai vita rámutatott arra, hogy egy sor kérdésben ö, agályokat fogalmazunk meg, és megfelelő figyelmet kell szentelnünk ezeknek a kérdéseknek. A számbevőszéki jelentésre támaszkodva vannak tennivalóink, nem csak kommentálnunk kell ezeket a kérdéseket, hanem konkrét lépéseket is kell tennünk, mindenkinek a saját felelősségi területén, saját hatáskörében. A, a tanács és a parlament költségvetésének mentesítésének kapcsán szeretném hangsúlyozni azt, hogy a tanács teljesíti a kötelezettségeit a 319-es IMUS szerződéses cikk alapján. Készen állunk arra, hogy megvitassuk azokat a mechanizmusokat, amelyek alapján együttműködünk a tanács és a parlament között, és a, a parlament modus vivendi felhívását az október 13. i jelentés alapján is érzékeltük. A február 23-i ülésen Gressle bizottsági elnökasszony hangsúlyozta, hogy Lettország hiba százaléka 1 százalék körül van, ami egyik legalacsonyabb az Európai Unióban. Teljes mértékben osztom az európai parlamenti képviselők magas százalékkal kapcsolatos aggájait. A, a tanács is sajnálattal alapítja meg ezt a helyzetet és ezért javasoltuk, hogy korrekciós és megelőzési mechanizmusok révén igyekezünk javítani a helyzetem. Azt is hozzátenném, hogy amit nagyon sok képviselő is említett, hogy ugye a következő, az előző tervezési időszakról tárgyalunk most, és azt várjuk, hogy a a szigorú ellenőrzések és jobb eljárások, mechanizmusok révén, amelyeket a 2014-20-as időszakra irányoztunk előre, ezek ö, alacsonyabb hiba százalékokhoz vezetnek majd. Végül szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az Európai Uniós költségvetés nagyon fontos eszköz közös céljaink elérésére. Kézzelfogható eredményekre van szükség, gazdasági növekedésre, munkahelyteremtésre, beruházásokra, Mindehez az kell, hogy erőteljesebben, erőteljesebb vállalkozási szellem érvényesüljön Európában, és mindez versenyképesebbé tegye gazdaságainkat. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy eltékozoljuk az európai forrásokat, el kell számolnunk ezekkel állampolgáraink az adófizetők előtt az európai alapok működésének végrehajtásának javításával kell ezt megtennünk, annak érdekében, hogy a várt eredmények hozhatóak legyenek. Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you, Mr. Minister. Mm, time for... Köszönöm, miniszter úr. Most a eh, jelentéstevők adnak, kapnak még először szót. Először is Gressle asszony, tessék. Elnök úr, tisztelt tanácsi elnök úr, köszönöm szépen a világos egyértelmű szavakat, és hát szavukon fogjuk fogni önöket. Nagyon hálásak vagyunk, hogy eljött a soros elnökség ide ma, nem mindegyik soros elnökség tette ezt meg, és elmondta azt is, hogy miben számíthatunk önökre. Számítani fogunk önökre és az önök utódj, utódjára is, úgyhogy a lett soros elnökség úgy gondolom nagyon erős jelzést adott itt ma. Kádenbach kolléganőnek és mindenkinek, aki Tindufról szólt, szeretném elmondani, senki sem kéri azt a vonatkozó bekezdésben, hogy a Tindufnak folyosítandó segítséget csökkentsük. Mi azt kérjük, hogy legyen végre egy népszámlálás ott, és hogyha belenézünk az ENSZ menekültügyi főbiztosságának jelentésébe, ott is ugyanezt hiányolják. Mi tehát azt kérjük, hogy valóban létező személyeket segítsünk a pénzünkkel, érdekel bennünket, hogy hogyan is néz ki valóban a helyzet ott helyben. Senki sem akarja csökkenteni a segítségnyújtást, de nem akarunk a segítségnyújtást bővíteni, amíg nem tudjuk, hogy mi is a helyzet pontosan. És egy dolog elfogadhatatlan, hogy ott a rendkívül rossz körülmények között élő menekültőeknek kelljen ö, szenvedniük azért, mert az EU-s pénzeket eltulajdonították. Georgieva asszony is elmondta, hogy mi a helyzetét. Éppen ezért eh, akarjuk azt biztosítani, hogy a jövőben ez máshogy legyen. Úgy gondolom, hogy eh, ezzel segítünk a leginkább a menekülteknek, és kérném, hogy a 27-es módosítást utasítsák el a képviselők, mert nem segíti az ügyet. Nem teszünk magunknak szíveséget azzal, hogyha kiforgatjuk a dolgokat, és eh, félváról vesszük ezt a kérdést. Szerintem visszatérve a fő problémára, a megosztott irányításra, hiteles ellenőrzésre, hiteles adatokra van szükség. Szeretném a bizottságot kérni, hogy vegye komolyan az általunk megfogalmazott fenntartásokat, konzekvensen, következetesen kell továbbra is felfüggeszteni a kifizetéseket ott, ahol erre szükség van. A figyelmünket főként az eredményekre kell fordítani, és ezt ehhez ragaszkodni fogunk az elkövetkezendő években. Köszönöm. Köszönjük szépen Greszla asszonynak. Most pedig Dlabajova asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a meghallhattuk, hogy a mentesítési eljárás nem zárul le holnap, hanem egy hosszú távú folyamat marad jelentésemben. Az Európai Fejlesztési Alap értékelése a jövő, az alap jövőjéhez kapcsolódóan fogalmazódik meg a jelentés pedig a pontos és átlátható prioritások és a meghatározására törekszik a fejlesztési jövőjét illető. Három főpontot szeretnék ismételten hangsúlyozni. Először is azt, hogy a pénzügyi eszközök összevethetőek kell legyenek azokkal, amelyeket a 2020-ig tered időszakban használunk. Tehát itt is nagyobb hatékonyság és átláthatóság a cél. Másodszorban a kedvezményezett országok némelyikében magasabb a kockázat jelentésükben, e, erre reflektálni kell. Harmadsorban pedig azt javaslom, hogy az Európai Fejlesztési Alap integráns része legyen az Európai Unió költségvetésének, így rugalmasabban lenne működtethető, azért, hogy azonnal lehívhatóak legyenek a helyzet igényének megfelelően az eszközök. Szeretném megköszönni a szembevőszéknek és a bizottságnak az együttműködést, és azt, hogy minden kérdésemre választattak, és köszönet illeti a Kokobu titkárságát is, meg az ALDE csapatát, az én csapatomat, és minden kollégámat, akik a szakbizottságban segítették a munkánkat, és különösen Greszle képviselőasszony. 52 jelentés került beterjesztésre, minden hét, az év minden hetére egy jelentés esik, úgyhogy és ezeket nagyon gyorsan kellett áttekintenünk, úgyhogy a szakbizottság nagyszerű munkát végzett a parlament és az Unió egészen érdekében. Örülök annak, hogy része lehettem ennek a munkának és a szakbizottságnak. Köszönet illeti még az árnyék előalkot is. Az eredménye a közös munkának az, hogy egyetlen módosítót minden módosítót meg tudtunk szívlelni. Köszönjük. Ment Monsieur Deputé Gilles Parnion. Most eh, Párnyó úr következik. Elnök úr, biztos asszony, Soros elnök úr, Kádeira úr, néhány szóban talán hozzászólnék én is ahhoz, amit elhangzott az Európai Unió mentesítésével kapcsolatban először is. A Lux díjra reagálnék. Igen, természetesen a Lux díjat védhetjük, ami egy erős megjelenése az Európai Parlamentnek, és amely lehetővé teszi számunkra, hogy a társadalmainknak a családságát kihangsúlyozzuk, lehet arról beszélni is, hogy ez a kulturális identitásunknak egy kifejeződése. Aztán az Európai Történelem Háza. Nos, nem úgy, ahogy mondják egyesek, nem fogjuk ezt a projektet abba hagyni. Ez a, a az a mondás, hogy az a nép, amelynek nincs emlékezete, annak nincs jövője, abban mi hiszünk, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy van jogosultsága A harmadik megjegyzés azzal kapcsolatban, amit Vali úr mondott, ő azt mondta, hogy a politikai pártok finanszírozását abba kell hagyni, és az alapítványok finanszírozását abba kell hagyni. Ez, ez a mi európai politikánk, nem pedig egy helyi kezdeményezés, mint amilyen az öt csillag Olaszországban. Mi mindannyian egy nemzetközi testületnek vagyunk a tagjai, és éppen ezért a helyi szinten felül kell emelkednünk. Ez a finanszírozás járul hozzá, hogy a demokrácia fejlődjön, beleértve az európai demokráciát is. Eh, hallottunk Dartmouth úr eh, részéről néhány keresetlen szót azzal kapcsolatban is, hogy eh, milyen költségbe kerül nekünk az elnök fenntartása. Nos, azt gondolom, hogy a populista szavak azt minősítik, aki azokat kimondta és Kirkhope úr is elmondta mindazt, amit mondania kellett az UKIP képviselőinek a, az álszentsége ismét napvilágra került. Azoknak, akik azt mondják, hogy több átláthatóságra van szükség a képviselőkkel kapcsolatban, azoknak azt mondom én is, hogy a 2013-as mentesítés után is nyilván, ahogy még Francia Mitterrand is mondta, ott, ahol akarat van, ott út is van, és mi magunk pedig folytatni fogjuk a munkánkat, és próbáljuk javítani az Európai Parlament működését, ahogy tudjuk. Köszönöm, köszönöm képviselő úr. Most pedig... Mindallah, Vistisen képviselő következik, tessék. Mr. Vistisen is absent. Vistisen úr nincs itt. Uh, uh, zamykam wspólną debatę. Głosowanie nad tym... Akkor zárom a téma vitáját. Szavazni fogunk a jelentések tárgyában holnap következő napirendi pontunk Sertyi asszony jelentése, mennek tárgya az operatív programok előfinanszírozása, melyeket az ifjúsági foglalkozat és a kezdeményezés támogat.